Megpróbálom kívánni udvariasan, hogy mindenki megérkezzen és rendezze sorait a frakciók körül. Például a néppárttól is szívesen látnánk valakit, akit érdekel a fogyasztóvédelem és az elektronikus kereskedelmi csomag, de úgy látom, hogy még nem sikerült ide jutniuk. Tudom, hogy az ebédszünet tele van meetingekkel. Mindenkit szeretettel köszöntök azért a belső piaci szakbizottság délutáni ülésszakán majdnem minden frakció azért mégiscsak képviselteti magát. A következő napi rendi pontunk egy áttekintés, egy bizottsági áttekintés az elektronikus kereskedelmi csomag kapcsán. Ez a csomag egy közleményből áll, az e-commerce e, erősítésen, erősítendő, aztán a csomagküldő szolgálatok rendelet, a diszkrimináció elleni e, rendelet, illetve az egyes tagállami hatóságok közötti együttműködés, a fogyasztói védelmi tagállami hatóságok közötti együttműködés rendelet tartozik ide, valamint új iránymutatások is a kereskedelmi gyakorlatok tekintetében. És meg is adnám a szót rögtön George Grafnak a szót, aztán Sinus Panelnek adom meg a szót a fogyasztóvédelem kapcsán, és Werner pedig a csomagküldő szolgálatokra fog kitérni nagyon jó. George, Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenkit köszöntök délután. Egy rövid bevezetőt tartanék a geoblocking kapcsán. Lehet, hogy lesznek diák is, ha működik a technika, és hogyha valamit elfelejtek, akkor a növekedési főigazgatóság a DG Grow majd kiegészíti ezt a bevezetőmet. Nos, a geoblocking nagyon fontos intézkedés önmagában is, de fontos, hogy a csomag részeként tekintsük ezt, hogyha a csomagküldő területen és más aspektusokban, a digitális szerződések területén, az adóztatás területén, amelyre kapcsolatban lesz később egy bizottsági javaslat, előrépés születik, akkor a geoblocking is előre lép. Ugye más tagállamokban szeretnénk értékesíteni, ez alapvető cél, és ezt kontextusában kell látni más intézkedésekkel, de önmagában a geoblocking is nagyon fontos számosokból. Először is a, egy triple playről van szó, a portabilitás is már folyamatban van, a parlament is ezt próbálja most feltölteni tartalommal, és hogyha a geoblockingot is ilyen gyorsan le tudnánk zárni, akkor ez egy nagyon fontos jelzés lenne az állampolgárok irányában az akadályok leépítése kapcsán, és hogy az Európai Uniós polgárok jobban kihasználhassák a belső piacot. Nagyon fontos pontomban a, nagyon fontos, hogy különbséget tegyünk az indokolt és az indokolatlan geoblocking között. Az, csak az indokolatlan geoblockingot próbáljuk megszüntetni. Az indokolatlan geoblocking olyan helyzetekből áll, ahol nem lenne költségesebb, bonyolultabb vagy nehezebb a szolgáltatás nyújtása olyan állampolgároknak, amelyek véletlenül egy, akik véletlenül egy másik tagállamban élnek. Ellenkező esetben arról van szó, hogy egy olyan tagállamba kell szállítani a szolgáltatást, amely Uh, ahol ez költségekkel, többet költségekkel járna, és ez természetesen egy teljesen más forgatókönyv, de az a reményünk, hogy az akadályok fokozatosan leépülnek, vagyis a geoblocking esetében gyakran olyan esetekről van szó, ahol semmilyen indok nem áll fenn a szolgáltató szempontjából, hogy miért nem nyújtja a szolgáltatást egy másik tagállamban. Itt árukról is van szó, és szolgáltatásokról is, és a szolgáltatásokat lefedi a szolgáltatás irányába. Ezt vettük kiinduló pontul, itt már nagyon sok intézkedés született Európai Unió szinten, hogy a szolgáltatásokat leegyszerűsítsük, és itt már logikusan a határokon átnyúló szolgáltatás nyújtás ennek köszönhetően leegyszerűsödik elméletileg. A szolgáltatások az audiovizuális szolgáltatások nem tartoznak bele a szolgáltatások irányelv hatájába. Ezt egy külön stratégia keretében tárgyaljuk, a copyright reform keretében. Az egészségügyi szolgáltatások, a pénzügyi szolgáltatások sem tartoznak a hatályba, a, a közlekedési szállítási szolgáltatások sem, de ott a hátrányos megkülönböztetés elleni alapelv már az Európai Uniós joganyag szerves részét képezi, kivéve a vasutat, de a következő hónapokban ezzel is lesz egy bizottsági javaslat. A telekommunikáció sincs benne a hatályban, a szolgáltatás irányok hatályában. Az indokolatlan geoblocking nagyon sokat dolgoztunk ezen a témán az utóbbi év során, konzultáltunk, tanulmányokat folytattunk, hogy képet kapjanak arról, hogy mekkora problémáról beszélünk. Nos, olyan helyzetekről beszélünk, ahol a kereskedők szándékosan fel akarják osztani, fel akarják aprózni a piacot és itt több mint tízezer internetes oldalt megnéztünk az Európai Unióban, és azt láttuk, hogy 8 és 30 százalék között van az elektronikus kereskedelmi tranzakciókban azon tranzakciók aránya, amelyek sikertelenek, mivel az adott kereskedő arra törekszik, hogy felossza a piacot, vagyis 70 75 százalékban olyan szituációkról van szó, ahol indokolt a geoblokkig, mivel egyszerűen túl bonyolult vagy túl költséges lenne a szolgáltatónak ezt a bizonyos szolgáltatást nyújtani, de 25%-ban ez egy szándékos döntés a kereskedő részéről egy indokolatlan és ö, szándékos döntés, az ő érdekeit, gazdaság érdekeit szolgáló döntésről van szó csupán. Öt forgatókönyvet azonosítottunk be, ahol úgy gondoljuk, hogy a geoblocking indokolatlan, vagy már nem indokolt. Az egyik az egészen tiszta blokkolás, egy bizonyos fogyasztó másik tagállamból nem tudja nem tud ráklikkelni a weboldalra, ez körülbelül a weboldal a 2%-át jelenti, és ez az összes internetes tranzakció 8%-át érinti. Ez az első szituáció hát. Tehát vagyis azt mondjuk, hogy a geoblocking indokolatlan, kivéve akkor, hogyha valamilyen tagállami szabály arra kötelezi a szolgáltatás nyújtóját, de ezek a kivételes esetek. És a fogyasztónak hozzáférést kell biztosítani egy, egy, ehhez a weboldalhoz. Ez az első helyzet. A második helyzet egy olyan forgatókönyv, amelyet mindenki el tud képzelni a valós világban. Egy másik tagállamban megyünk bevásárolni a boltba, senki nem nézi meg a személyi igazolványt, senki nem nézi, senki nem mondja azt, hogy ezzel a személyi igazolványt nem lehet bevásárolni. Vagyis az online világban is a fogyasztó ugyanezt várja el, az adott tagállamban elvárja ezt a szállítást, és hogyha ezt a kereskedő elutasítja, akkor ebben a tagállamban, akkor ez is egy indokolatlan utasítás. A harmadik helyzet egy határokon átnyúló szolgáltatás nyújtási forgatókönyv. Itt nem fedünk le túl sok szolgáltatást, de például a cloud vagy a webhosting szolgáltatások ide tartoznak. Természetesen sokkal könnyebb az online szolgáltatás, mint a fizikális nyújtás, és itt azt mondjuk, hogy ez nem egy bonyolult történet, ezt a fogyasztó kérésére egy másik tagállamba is szolgáltatni kell. A mikrovállalkozások itt mentességet élveznek, mivel itt egy áfa probléma merülhet föl, a fogyasztó székhelye szerinti tagállam áfa szabályai érvényesülnek, vagyis itt van egy kis joghézag, ezért a mikrovállalkozásokat úgy döntöttük, hogy kivesszük ebből a követelményből. A négyes helyzet egy olyan helyzet, amelyet mindannyian ismerünk valószínűleg, vagy még akár tapasztalatunk is van róla, ugyanaz a szolgáltatást veszik igénybe ugyanazon a helyen, de különböző áron nyújtják, vagy különböző feltételekkel nyújtják ugyanazt a szolgáltatást, attól függően, hogy hol lakik az adott fogyasztó. Ez például egy hotel esetében, vagy egy vidámpark esetében elképzelhető. Azt gondoljuk, hogy az árakat ugyanúgy kell megállapítani minden tagállamban. A vállalatoknak lehetnek nagyon különböző weboldalai különböző árakkal az adott tagállamokban, ez rendben van, de hogyha egy adott fogyasztó egy bizonyos előnyös árat szeretne kihasználni egy másik tagállamban, akkor a szolgáltatónak nem áll jogában leblokkolni ezt a fogyasztót. Ez ugyanez a helyzet, mint hogyha különböző áru kínálattal állunk szemben különböző tagállamokban, akkor az adott fogyasztónak erre lehetőséget kell adni, hogy ezt kihasználja, és nem lehet leblokkolni az alapján, hogy hol lakik. Az utolsó szituáció a, a fizetés módjához kapcsolódik. Számos esetben az utolsó akadályon múlik minden, az egész procedúrán végigmegy a fogyasztó, de az utolsó lépésben nem fogadják el a a kártyáját. Ezzel kapcsolatban is van már egy Európai Uniós eszköz, és ugyanazt a fizetést egy másik tagállamból ugyanúgy el kell fogadni, mintha az egyik tagállamban kerülne sor erre a tranzakcióra. Ez tehát az öt forgatókönyv, és Jürgen el fogja magyarázni, hogy mi a kapcsolat az alkalmazandó jog és a szolgáltatás irányelv között, mert ez fontos kérdés. Köszönöm szépen, három megjegyzésem lenne. Igen, a kiinduló pont az, hogy miért van szükség erre a rendeletre. A szolgáltatás irányelv 20-as cikke már ott van. A rendelkezések a diszkrimináció mentességi elvet követi, lehetnek objektív kritériumok cégek tekintetében. A gyakorlatban ez mit jelent, hogy éveken keresztül senki nem fogja ezt használni. 2012-es iránymutatás ösztönözte a tagállamokat, kb. ennek a szabálynak az irányába, de semmi nem történt, de nagyon sok panaszt kaptunk. A fontos kérdés az, hogy a szolgáltatási irányelvet nem módosítsunk, hiszen ezt legspeciálisnak, speciális jogalkotási eszköznek tekintjük, és tartalmazza a szokásos jogtisztaságot olyan esetekre, amikor nem jogos a geoblokkolás. Második megjegyzésem. Sok vita folyt kereskedőkkel is erről a témáról hogyha egy fogyasztó kapcsolatba lép velem egy másik országból, és fölkér arra, hogy egy terméket szolgáltassák a most leírt helyzetben, az azt jelenti, hogy az egyes szabályzat szerint kell, egyes római szabályzat szerint kell, tehát a fogyasztói jogalkotás szerint kell, hogy eljárjunk, vagy a másik lehetőség, hogy nem, nem oda tartozunk. Tehát vagy vitatkozni akarunk arról, hogy a Roma egyhez hozzányúlunk, a, ugye a lényeg, hogy az érdekelt kereskedőnek jogbiztonságot garantáljunk. Hogyha egy nagy tágállamban van egy kis KKV, nem biztos, hogy ismeri a külföldi szabályokat, úgyhogy a legfontosabb, hogy az létező, vagy a hamarosan létező EU jogszabályoknak feleljen meg. Ott van az egyes cikk szerinti eszköz, ez nagyon fontos a kereskedők számára a jogbiztonság. Azt semmiképpen nem szeretnénk, hogy ezt hogy most csökkenjen a fogyasztóvédelem, vagy hogy megindítsunk egy vitát a nemzetközi magánjogról. Mi csak azt szeretnénk tisztázni, hogy az ilyenfajta kereskedőnek mi a helyzete. Ennyit szeretem volna mondani, és természetesen a teljesítési kérdésekre is rá kell, hogy térjünk. Most nézem a fogyasztói védelemmel foglalkozó kollégámat, azt hiszem, hogy ő következik. Tessék. Igen, akkor ön tudná folytatni a fogyasztóvédelmi témával, ugye? Igen, kiegészítőként a csomaghoz a digitális egységes piaci stratégiába bevettük a fogyasztóvédelmi együttműködésre vonatkozó rendelet felülvizsgálatát. Ez az eszköz létezik 2004 óta, és az belső piaci jogszabályok tekintetében ez az egyetlen olyan, amely kötelezővé teszi a hatóságok közti együttműködés határon átnyúló kérdések tekintetében bizonyos jogalkotási eszközökre vonatkozóan, alapvetően a fogyasztóvédelem, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok, pénzügyi szolgáltatások, utasjogok, ezek a fő témák. Ez a rendelet Elnézést. a rendelet uh, a rendel 2004 óta érvényes hagyományos határon átnyúló együttműködésről szól a tagállamok között, de nem a teljes lehetőségeket nem fedi le. Ezért úgy gondoltuk, hogy most fölül kell vizsgálni a rendeletet, elsősorban a tekintetben, hogy milyen minimális hatásköre van a tagállamoknak az együttműködés erősítése érdekében, ezt hogy valósítják meg. Illetve a hatály kibővítésére is gondoltunk, beleértve a nemrég elfogadott geoblokkolási javaslatot. De a szolgáltatás irányelv 20-as cikkére is gondoltunk, ami eddig nem ebbe a hatályba tartozott, illetve a koordinált eljárásokra is gondoltunk, ami lehetővé tenni az Európai Unióban a kötelességszegési eljárások megvalósítását. Nagyon sok fogyasztói hatóság van, ami jól működik, de nem ez a helyzet mind a, 10, mind a 28 tagállamban, csak a tagállamok néhányában működik ez jól. Ezek voltak a fő okai annak, hogy a felülvizsgálatot javasoltuk. Mostanáig mit is értünk el? A, rendeleti, a mostani rendelettel bizonyára emlékeznek a nagy platformokkal kapcsolatos esetre. Ugye két nagy platform esetén gyerekeknek címzett ingyenes játékokat reklámoztak, de valójában kellett fizetni, és a CPC rendelet a fogyasztóvédelmi rendelet segítségével sikerült meggyőznünk az Apple-t, a Google-t és az Amazon-t, hogy vonják ki, töröljék a szabad szót ezekből a hirdetésekből, hiszen valójában a az irányelvnek ez nem felel meg, és a jogi irányelvnek sem felelez meg. Továbbá sikerült az öt legnagyobb autóbérlő céget is meggyőzni arról, hogy tisztességes feltételeket biztosítsanak a fogyasztók számára, és ne írják elő például ezt az elterjedt gyakorlatot, hogy teljes üzemanyag tartalja kell visszaadni a járművet, stb. Ez egy másik sikertörténet. Továbbá a 4500 hónapon sikerült megoldanunk az úgynevezett söprögetést, 2007 óta sikerült korrigálni, korrigáltatni több mint 4500 honlapot az Európai Unióban. Természetesen szervezünk oktatást, képzést, jó gyakorlatok cseréjét a tagállamok között, ez nagyon fontos a végrehajtás szempontjából. Miért gondoljuk azt, hogy egy modernebb eszközre van szükség? Készítettünk egy tanulmányt a javaslat tekintetében, és ennek az eredménye, hogy az elektronikus kereskedelmi, illetve a foglalási honlapok 37%-a nem tartja tiszteletben az öt alapvető fogyasztói jogot. Elektronikai termékek, remélem mindenki látja a prezentációt, mert én nem látom. 37%-a a, a foglaló és elektronikus kereskedelmi honlapok nem tartják tiszteletben az alapvető fogyasztói jogokat. Elektronikai termékek, ruházat, sport, események, pénzügyi szolgálatok, tehát nagyon alapvető szektorokról van szó, ahol a kereskedők az alapjogokat nem tartják tiszteletben. Ezzel tényleg fogad, foglalkoznunk kell, ezekkel a szegésekkel, mert körülbelül 770 millió euró az éves értéke mindezeknek a kereskedelmi forgalmaknak. Az alapjogokat garantálni kell a fogyasztók számára, a kereskedők ezt nem tudták megoldani. Mi fog változni, és mitől fog mindez jobban működni az új javaslat alapján? Először is a hatóságok ma, nem tudom, mi történik itt közben a szlájdokkal, remélem, hogy látják a vetítést. A hatóságok ma csak a folyamatban lévő illegális gyakorlatok ellen tudnak fölépni. Tehát, ha egy honlap kínált valamit, de most már nem kínálja azt a dolgot, akkor nem lehet időben visszamenni, és nem lehet foglalkozni ezzel a jogszabálysértéssel. Tehát az elektronikus kereskedelmi részéről ismételt félrevezető gyakorlatot lehet csak kezelni jelenleg. Tehát ez egy olyan kérdés, amit meg akarunk oldani. Néhány alapvető fogyasztói jog nincs lefedve most. 30 különféle EU jogalkotás, jogalkotási eszköz foglalkozik ezzel, de például a geoblokkolás, néhány utasjog és pénzügyi szolgálatok nincsenek lefedve, illetve a szolgáltatás irányelv 20 cikke se fedi le. A hatóságoknak csak korlátozott hatóköre van az online kereskedők nyomon követése tekintetében. Tehát fontosnak tartjuk a nyomon követés, Ez most nagyon fontos a digitális elektronikus kereskedelem témája tekintetében. Teljes információt kell, hogy kapjanak a hatóságok ezekről a az üzleti vállalkozókról, és esetleg kompenzációt is el kell, hogy érjenek a fogyasztók számára. Aztán vannak olyan kérdések, amik kezelése ma nem koordinált. A javaslatban azt javasoljuk, hogy legyen egy EU szintű eljárás, amit az Európai Bizottság indít és koordinál olyan esetekben, amelyek az EU, egész EU-ban elterjedtek. Jurova asszony is ma délelőtt beszélt a konstruktív párbeszéd keretei között. Nagyon fontos, hogy ez az eljárás beinduljon, ez nagyon fontos lesz olyan eh, szabályszegések esetére, amiket az egész EU-ban gyakorolnak. Végül az információ csere, nagyon kevés információ áll rendelkezésre, ezt is fontosnak tartjuk, hogy megfelelő jelzéseket lehessen közzétenni. Néhány példa, amit összeállítottam az önök számára, ha megjelenik a szlájdon. Vannak olyan kínálatok, például a légifuvarozás, az utazási csomagok tekintetében, ahol néhány napig érvényes egy kínálat, de aztán valaki megvette a jegyet, aztán kiderül, hogy nem is az az ár. Tehát ez egy tisztességtelen, félrevezető gyakorlat, az ilyenekkel tudunk majd foglalkozni. Aztán hosszú időre szóló feliratkozás, de aztán kap az ember egy SMS-t, hogy mondjuk egy euróért nyerhet egy iPhone-t, ezt is le lehet fedni, aztán a dematerializált online kereskedelem, és a CPC-vel ezt is kezelni tudjuk majd. Továbbá azok a területek, ahol nagyon sok a panasz, az autóbérlés területén, csak az Európai Fogyasztóközpont 8000 panaszt kapott ilyen témában. Úgyhogy a koordinált eljárással az ilyen EU-szerte elterjedt gyakorlatokkal szemben föl tudunk lépni. Mit is nevezünk ilyen nagyon elterjedt jogszabásértésnek? Egy ismert cég a minimum két év garancia helyett, amire a törvények alapján mindenki ingyenesen jogosult, eladják a terméket, és azt mondják, hogy csak egy éves garanciát adnak, és a plusz egy évre ki kell fizetni a garanciát. Ez például egy elterjedt gyakorlat. Viszont csak néhány tagállam tudott ezzel a problémával bármit kezdeni. Az EU szintű eljárással ezt EU e szinten tudjuk majd kezelni, és egyforma elbánást tudunk biztosítani, és a végrehajtást is biztosítani tudjuk mind a 28 tagállamban, nem csak ott, ahol erősek a hatóságok. Mi lesz az előny a fogyasztók számára? Könnyebb megszerezni a kompenzációt, hamarabb le lehet állítani az illegális gyakorlatokat, kevesebb téma lesz, kevésbé sérül az egységes piac, és az elretentés erősödni fog az üzleti vállalkozások számára, a tisztességtelen versenytársa kiszorítása, egy ablakos ügyintézés az ilyen nagyobb jellegű, jobban elterjedt jogsértések esetére, és az hatóságok számára pedig jelentős megtakarítást jósolunk, akár 45%-át is meg lehet sporolni a költségeknek a koordinált fellépésnek köszönhetően, és 75%-a lehet azon eseteknek az aránya, amiket EU szinten meg lehet oldani, és nincs szükséges az eljárások lefolytatása. Még néhány szót szólnék az UCPD iránymutatásokról. Csomagról beszélünk, úgyhogy nagyon fontosak az iránymutatások. A B2C, tehát az üzleti világ és a fogyasztók közti kereskedelem tekintetében ez nagyon fontos. 2009-ből vannak iránymutatások, de ezek nem igazán fedik le az speciális online eseteket. Tudjuk, hogy a fogyasztók 44%-a azt mondja, hogy félrevezető, tisztességtelen reklámokkal, megállapításokkal, kínálatokkal találkoztak az elmúlt egy évben. És ugyanakkor a negyedük kb. azt mondja, hogy alap, volt alapja ezeknek a panaszoknak és a tisztességtelen reklámoknak. A CPC esetek tekintetében fontos, hogy az értelmezésre is koncentrálnunk kell pontosan ezért állítottuk össze az iránymutatásokat. Ezek lehetővé fogják tenni az üzleti vállalkozások számára, hogy mi a jogszabályok értelmezése, a fogyasztóvédelem tekintetében is fontos, hogy mind a 28 tagállamban ugyanazok az iránymutatások lesznek érvényesek az alapvető jogszabályok tekintetében. Még két rövid példa. Online platformok, akik eh, kereskedőknek nevezik magukat. Jurova asszonyt hallották ma délelőtt, azt mondta, hogy ez a megosztásos eh, gazdasághoz is eh, hozzájárul, erre is vonatkozik, tehát fontos, hogy kitekinthető platformnak. Nagyon jó példánk van az iránymutatásban. Olasz fogyasztóhatóság 2014-ben úgy döntött, hogy egy online utazás közvetítő valójában nem a kereskedő volt bizonyos panaszok tekintetében, mert a szerepe nem az információ tárolása korla- volt korlátozva, hanem klasszikus tájékoztatás, a hotelek tekintetében, a idegenforgalmi programkínálatok tekintetében. Úgyhogy ez egy fontos része az iránymutatásnak. Másik érdekes példa a félrevezető gyakorlatokra vonatkozik, amikor azt mondják, hogy korlátozottan elérhető egy termék. Amikor egy jegyet vesznek, vagy egy hotelben szállást foglalnak, akkor nagyon sokszor megjelenik, hogy már csak egy szoba van, vagy már csak egy jegy van, de erre nem lesz később lehetőség, hát nem vezethetik félre a fogyasztókat ilyen módon. Egy holland reklámokkal foglalkozó hatóság döntését írtuk be az iránymutatásba, hogy csak a platformon elérhető szobákra vonatkozik az, hogy már csak egy szoba van például. Úgyhogy tényleg valós az online világban megjelenő problémákkal fogunk foglalkozni. A lényeg a helyes végrehajtás, és ezt próbáljuk elérni a csomaghoz tartozó iránymutatással. Köszönöm. And now on parcel delivery from Firma String. Üdvözlök mindenkit, még várom, hogy a szlájdok is feltűnjenek. Határon átnyúló csomagküldő szolgálatokra vonatkozó rendeletjavaslat nem új, dolog, nem új dolog, nem is mm, gyorsan próbáltuk most előkészíteni, öt éves múltra tekint ez vissza, ebben a szakbizottságban is járt már az ügy, az előkészítő szakaszban. 2012-ben az elektronikus kereskedelem eh, szabályozása kapcsán eh, hamar eh, kiderült, hogy a fogyasztók és az eladók szempontjából is itt vannak szabályozandó dolgok, ezért elkészítettük a zöld könyvet, és ez is megerősítette, hogy igen, itt van egy probléma. Ugyanakkor erőteljes jelzések érkeztek a piacról, a parlamentből, a tagállamoktól, mi szerint a piacra hagyatkozunk, és ne akarjunk gyorsan szabályozni. Egy évvel később elkészítettük a roadmap az úti tervet, ebben meghatároztunk a szállítás szempontjából legfontosabb dolgokat, ár, minőség, kényelmesség, stb. Meghívtuk az érintetteket és a tagállamokat arra, illetve felhívtuk őket arra, hogy hozzák meg a szükséges intézkedéseket, amelyekkel rendezhető a probléma. Elkészült egy rendelet tervezet, amelyel megpróbáltuk azt a két problémát kiküszöbölni, amit korábban nem sikerült semmilyen intézkedéssel. A szlájdon látjuk például az interoperabilitással kapcsolatban, megpróbáltuk a track e, and trace, a nyomon e, követés e, kérdését szabályozni. Itt javulnak már, javul már a helyzet, szorosan nyomon követjük, ami történik. Az elektronikus kereskedelem, a kiskereskedők is tettek kezdeményezéseket, a márkanevek, amelyek bizalom alapján jönnek létre, és lényeges pontot jelentenek. Megpróbáltuk megkönnyíteni a KKV-k életét, hogy ők is kezdjenek értékesíteni elektronikus úton nagy logisztikai részlegen rendelkező vállalatok véleményét is kikértük, és minden forrásból az érkezett hozzánk, hogy nincs szükség sürgető fellépésre. De azért találkoztunk egy problémával, ami minden konzultáció során felmerült, akárkivel is konzultáltunk, ez pedig a szállít, magas szállítási költségek problémája. Nagyon sok eladó és vevő, amikor megkérdeztük, azt mondta, hogy a szállítás kapcsán a szállítás költsége és a visszaküldés költsége az, ami igazán számít, és úgy tűnik, hogy ez, ezzel kapcsolatban nem javult a helyzet. Ezért dolgoztuk ki az önök számára most ezt a rendelet tervezetet. Milyen filozófia húzódik meg a kezdeményezés mögött? még mindig azt gondoljuk, hogy a piaci erők tudják legjobban rendezni a problémákat, ezért ez csak egy kiegészítő jogi eszköz vagy intézkedés, ami kiegészíti a piaci alapú megoldásokat. Ez egy célzott intézkedés, a felügyszabályozási felügyelet eh, áll a középpontban, amihez hozzá tartozik a hozzáférés, valamint a kiszolgáltatott felhasználók számára is megfizethető megoldásokat kell biztosítani, tehát itt olyanokról van szó, akik nem profitálnak, akik nem rendelkeznek nagy piaci befolyással, és mindenképpen ez egy nem egy árszabályozás, és az administratív terhet minimálisra, minimális szinten akartuk tartani. Amikor arról beszélünk, hogy megfizethetőség, akkor ez a transzparencia növelését is jelenti az állampolgárok és a szabályozók számára egyaránt. És, mint mondtam, az administratív terhet eh, minimálisra akartuk eh, szorítani a nemzeti szabályozók és minden érintett eh, szereplő számára. A rendelet struktúráját látják itt, ez egy nagyon mm, karcsú áramvonalas struktúra, az egész csomagküldő ipar foglalkozik a harmadik cikk, transzparencia a negyedik, a megfizethetőség az ötödik, és a kilencedik a szabályozóbizottsági eljárást írja le. Ez szükséges és arányosság elvének kell megfelelni, és lehetőleg harmonizált eljárást akarunk a szereplők számára, különböző ha különböző szabályozóktól különböző adatok érkeznek, akkor ez igen nem igazán segíti az üzleti tevékenységét. A harmadik cikk fel hatalmazza a szabályozókat arra, hogy minden csomagküldőtől beszerezzék a szükséges adatokat. Hogyha megnézzük a piacokat, valóban elég nagy a verseny, sok különböző üzleti modell és szolgáltatási típus működik, de hogyan lehet ezeket összehasonlítani egymással? Vannak ugye nemzetközi integrátorok, ezek a hagyományos B2B szolgáltatók, aztán vannak B2C szolgáltatók, nagyon eltérő pár struktúrával. Azután vannak az NPO-k, a nemzeti postai szolgáltatók, vannak páneurópai szolgáltatók is, vagy regionális hálózatok, és egyre több egyéb szereplő is feltűnik ezen a piacon, mint olyan új szállítók, akik szintén nem régóta vannak jelen ezen a piacon. A szabályozók meg tudják vizsgálni a nemzeti piacokat, és hogy oda milyen új szereplők érkeznek. Ezért elkészült a, a Berek és az RGP közös véleménye még 2015. novemberében, amiből kiderült, hogy a nagyon gyorsan változó és növekvő piacon vannak kritikus fontosságú elemek, amiken buk állhat a elektronikus kereskedelem sikere vagy kudarca. Tehát a szállítás mindenképpen kritikus fontosságú abban a szempontból, hogy bővülhet -e az elektronikus kereskedelem, a piaci erő, a piacra jutási lehetőség is befolyásolja a versenyt, a piacra jutás eh, szempontból, hogy eh, például a nulláról akar valaki létrehozni egy eh, pán-európai csomagküldőszolgáltatást, és akkor azért korábbi kezdeményezésekre is hagyatkozhat. Gyorsan változó piacokról beszélünk, régi és új üzleti modellek váltják egymást. Level playing field, igen, ez is egy megfontolás, hogy egyenlő versenyfeltételeket biztosítsunk. És mégis azért még a monit monitorozás nincs rendben, sok adat hiányzik. Van egy olyan megközelítés, ami szerint csak kiszolgáltatott fogyasztókkal kell foglalkoznunk. Hogyha valaki nagy volumeneket mozgat, egy nagy szolgáltató, akkor igazán elég jó alkupozíciában van, jó árakat tud tárgyalásokkal biztosítani de hogyha valaki mondjuk állampolgár vagy egy kis cég, akkor tulajdonképpen nincs választási lehetősége, még akkor is, ha vannak más versenytársak is, más operátorok, ezek is általában a legnagyobbakat veszik igénybe, de nem igazán foglalkoznak a kis kereskedő cégekkel, különösen ha azok periférikus országokban tevékenykednek az NPO-k általában listárat fizetnek, és ezek a listárak jellemzően nagyon magasak. Itt valószínűleg önök talán látják, én innen nem látom ezt az ábrát, de az üzenet az, hogy a határon átnyúló ügyletek során sokszor túl magasak az árak, három-ötszörösei az egyes országokban lévő áraknak. Most egy diverzió révén eltűnt a szlájd a képernyőről. Tehát nincs igazából költség oldalról nincsenek megalapozva ezek a nagyon magas árak. Hát akkor folytatom szlájdok nélkül, mondja az előadó. Sok tanulmány biztosítja, az hát elnök asszony félbeszkítja, az e-meeting applikáción a laptopikor továbbra is azért láthatják meg a szlájdokat. És azt hiszem, kód segítségével rögtön eljutnak az e-meeting applikációhoz. Köszönöm, elnök asszony. Hát lenyűgöz az Európai Parlament online képessége, ez csak ebben a szakbizottságban működik ilyen kiválóan minden. Persze ahogy mondtam, tehát a helyi vagy nemzeti árak akár ötszörösét is kitehették ezek az árak, és még mindig mondjuk Belgiumot és Hollandiát persze összehasonlíthatjuk sok szempontból, és még itt is kétszeres különbség van az árakban. A kopenhágai szakértők és más, a Szentlői Egyetem tanulmánya is azt bizonyítottam, hogy a határon átnyúló csomagkörű szolgáltatások árai egy öttör, ötször nagyobbak, mint egy országon belüli ugyanolyan szállítás. Ez egy nagyon speciális szegmens. Készült még egy tanulmány a költség struktúráról, és elég érdekes volt, amit megállapítottak. Úgy tűnik, hogy még határon átnyúló összehasonlítások során és nagyon sok különbséget találunk. Először általában az új piaci szereplők a már meglévő hálózatokat használják. Először tehát abból indulunk ki, ami már létezik, ami működik. A DJ verseny harmadik fél hozzáférésével kapcsolatban állapított meg egy követelményt az úgynevezett Reimszi határozatával. És itt nem ingyenes hozzáférésről beszélünk, hanem tisztességes, méltányos, nem diszkrimináló hozzáférést kell biztosítani az alternatív postai operátoroknak vagy szolgáltatóknak mi ezt úgy próbáljuk megoldani, hogy beírjuk a rendeletbe ezt, és ennek már korábban meg kellett volna történnie. Itt összefoglaltuk a, ugye, beavatkozások logikáját, a zöld, ugye a remény színe, mit akarunk, hatékonyabb piacokat, a, foglalkozunk a piaci erőfölény kérdésével, szimmetriákkal. A második zöld dobozban az szerepel, hogy megfizethető árak az úgynevezett kiszolgáltatott felhasználók számára, a második kockában balról foglalkozunk a nemzeti szabályozó hatóságokkal. Nem új hatásköröket kérünk a számunkra, hisz, de itt tehát a szubszidiaritás elveérvényesül, eltérőek a helyi piacok, ezért eltérő megoldások ellenek, de minden nemzeti hatóságnak eh, több adatra van szüksége. Na, mi van ott középen a kék eh, boxokban? Eh, nyomon kell követni, hogy van-e verseny, hogy eh, léteznek-e megfelelő jogszabályok, törvéke, törvények, hogy a hozzáférése kapcsolatos követelményeket megfelelően alkalmazzák-e. És hogyha ez így minden működik, akkor remélem, hogy a geoblokkolásra vonatkozó javaslatunkra már nem is lesz szükség, hogy nem lesz ez jelentős. Köszönöm. Um, so I've got some questions. Vannak kérdések. Kai Keres, Eugene Rosé, Lizzie Anderson, Dieter, Julia, Rajza. Olga és én. Rövid kérdéseket törekedjünk feltenni. Köszönöm szépen. Sok kérdésem van. Először is a geoblocking. Nos, a rendelet a diszkriminációt betiltja a pénzügyi tranzakciók során, de nagyon gyakran az a helyzet az átutalásoknál, hogy például a telefonszámot nem fogadja el a rendszer. Például a szállítási esetekben kell egy telefonszám a tranzakció véglegesítéséhez, és nagyon sok külföldi telefonszámot nem fogadja el a rendszer. És ez a telefonszámon alapuló diszkrimináció hogyan illeszkedik a rendeletbe? illetve a szállítási szektorral kapcsolatos megjegyzéseknél úgy értelmeztem az ön által elmondottakat, hogy a szolgáltatás, a szállítási szolgáltatások mentesség a refitel függ össze, de itt tulajdonképpen ez utasjogi kérdésekkel függ össze. Az utas jogi szabályok az utast hivatottak védeni, az útját megelőzően és az útja során, de ez még nem azt jelenti, hogy a geoblocking indokolt lehetne, hogy az utast egy internetes oldalon az adott lakhelye vagy tagállama alapján elutasíthatják. A szállítás elutasítása az egyik legjobban elterjedt geoblocking gyakorlat, ezért, ezért ezt meg kellene nézni részletesebben, és természetesen az a kérdés, hogy hogyan függ össze az utas jogi kérdésekkel a geoblocking, ezt hogy lehet összekapcsolni. Általánosságban a csomagküldő a csomagkiszállítások kapcsán az a kérdés merült föl bennem, a szöveg olvastán, hogy ez a helyzet ezt a, ezeket a szituációkat figyelembe veszik-e az új startupoknál? Nagyon bürokratikusnak tűnik nekem ez a szöveg, nagyon nagy terheket róhat ez a vállalkozásokra a regisztráció szempontjából, és ön is említette azt a kérdést, hogy a szolgáltatás nyújtóinak regisztrálni kell az adott tagállamokban. Ez azt jelenti, hogy ha egy tagállamban regisztrálnak, akkor Egyáltalán lehet ezt szállítani? Mivel a, az van a javaslatban, hogy a tagállamoknak össze kell gyűjteni ezt az információt, vagyis ez azt jelenti, hogy minden érintett tagállammal regisztrálni kell, ahová szállít az illető vállalkozás. Ami az információ nyújtását illeti, a vállalkozások, annak ez, itt nem ír elő semmit a szöveg, és az a kérdésem, hogy mi az összefüggés a többi főigazgatóságokkal a Single Digital Gateway kapcsán. Ugye a Single Digital Gateway, ez fontos. És a közszámára hozzáférhető árak, árak a bizottsági weboldalon. Van-e ezzel összefüggés? Itt nyitott adatokról beszélünk, vagyis újra felhasználható, vállalatok újra felhasználhatják ezeket az adatokat? Mivel nekem az a benyomásom, hogy itt megint csak egy új terhet robunk a vállalkozások vállára a szabályokkal, és ez természetesen a Digital Single Market többi pillérével ez nincs összhangban, ami pedig a díjak olcsóságát, drágaságát, illeti. Fontos az árstruktúrában az átláthatatlanság ellen is felvenni a harcot, vagyis talán a vállalkozásoknak több információt kellene nyújtaniuk a fogyasztóknak, hogy az ár miből áll össze. És a bizottság miért döntött úgy, hogy hogy inkább azt vizsgálják, hogy mennyire elérhető fogyasztók számára ez a fizetés, és miért nem az átláthatóságot vizsgálja. Köszönöm szépen. Számos kérdésem van a geoblockingra vonatkozóan elsősorban. Nos, egyetértek azzal, hogy ezek aktuális kérdések, de szerintem ezeket a kérdéseket meg lehet oldani külön konkrét rendelet nélkül is. Például van a 110-es irányelv, ami a diszkriminációval foglalkozik, és nem tudom, hogy ez miért nem elégséges, és nem is győzött meg teljes mértékben a Nos, A hatály is egy fontos kérdés, elhangzott az, hogy az autovizuális szolgáltatások nem tartoznak be a hatályba, de például az elszállásolás, mint szolgáltatás beletartozik például egy szállásadó ö, ö, üzemeltető beletartozik, de egy ilyen üzemeltető a YouTube-ban is feltehet reklámokat, hogyan illeszkedik ez a hatályba is. Ami pedig a második cikket illeti, amit ön is említett, a különböző bánásmóddal kapcsolatban a tagállam Például mi történik akkor, amikor egy adott vállalkozás bizonyos nemzeti hovatartozás alapján diszkriminálja a megrendelőket? Ezt is kezelni kell illetve a szolgáltatási irányával való kapcsolódás is fontos, a szolgáltatás nyújtás, illetve ennek a helye, a szolgáltatás nyújtásának a helye, ezt nem mindig világos, nem mindig tudjuk egyetemben megállapítani, például a távszolgáltatások, a pénzügyi szolgáltatások, az igazságügyi szolgáltatások területén, és a, az eredet ország alapelvét ez a rendelet már megkérdőjelezi, ami viszont a szolgáltatási irányelvben szerepel. A szolgáltatási irányelv összeállítása kapcsán ezzel kapcsolatban volt egy nagy vita, nem tudom, hogy önök erről mit gondolnak. És az utolsó kérdésem, amit nem említett meg a prezentációjában, mi az összefüggés a, a geoblocking és a Róma 1-es rendelet között? A, hiszen itt a fogyasztóvédelem tekintetén egy aggasztó visszalépésre is sor kerülhet. Köszönöm. Lucy Anderson. Thank you. Well, thank you, Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani a munkáért. Több éves munka áll e mögött. Néhány kérdésem van először is. A cikkekkel kapcsolatos részletinformációk, illetve pontosan az, hogy milyen információt kell begyűjteni. A bizottság korábbi munkájának ismeretében a foglalkoztatási témák tekintetében nem kellene részletesebb információt tartalmaznia a D-pontnak az erre vonatkozó cikkben, hiszen nagyon sokan dolgoznak a szolgáltatások nyújtása területén, hogyha lehetne folytatni a vonatkozó piac értékelését, meg lehetne nézni, hogy milyen szerződések, milyen munkaidő működik ezen a területen, és hasonló módon a javaslatban az szerepel, hogy az információ átadási nyomtatvány egy végrehajtás alapuló jogi aktus szerint fog kialakulni. A parlament régóta foglalkozik ezzel a témával, és nem teljesen egyértelmű számomra, hogy valóban mi akarunk-e végrehajtási jogi aktust. Bár technikai kérdésnek tűnik, de ez a nyomtatvány, ez az űrlap, ez rendkívül fontos lesz, és lehet, hogy ezt inkább felhatalmazás alapuló jogi aktus szerint kéne elkészíteni, erről szeretném a véleményét. Harmadik megjegyzésem. Azt akarjuk biztosítani, hogy a sérülékeny fogyasztókat például védjük, az általános szolgáltatásokról biztosítani kell, hogy egész Európában jól működjenek. A hozzáférhetésre vonatkozóan fontos, hogy a piaci hozzáférés javuljon. Egy általános megjegyzésem is lenne, értem a szubszidiaritási elvnek a szükségességét. De hát úgy tűnik, mintha többit szeretnének tenni, de a szabályozó hatóságokra kell hagyniuk bizonyos dolgokat. Néhány szabályozó hatóság bizonyos tagállamokban jobban működik, mint máshol. Hogyha szabad kezet adnak akkor lehet, hogy az jobb lenne a bizottságnak, mert többet tehetne ezen a területen, mint hogyha minden hatáskört a szabályozó hatóságok kezébe gyűjtenek össze. Köszönöm. Sászava képviselő. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék összetett mondani a bizottságnak a prezentációért. Volt már egy első vita a digitális csomagról, Jurova biztos asszonya ma délelőtt. Néhány kérdésre már kaptunk választ, de azért még hiányzik egy válasz. A megosztásos gazdaság, néhány kollégám ezt már fölemlítette, a share economy, a sajtóban olvassuk, hogy mi történik az egyes tagállamokban ebben a témában. Szeretném, hogyha minél gyorsabban kezelni tudnánk ezt a kérdést, és egy európai egységes megközelítést tudnánk kialakítani ebben a témában, és ne legyen 28 különböző megközelítés. Úgyhogy egyszerű a kérdésem. Azt szeretném tudni, hogy pontosan mikor fogják közé tenni az iránymutatásokat, amiket majd gyakorlatban meg kell valósítani. Köszönöm. Julia Rétel. Köszönöm elnök a és köszönet a bizottságnak az új javaslatok bemutatásáért a geoblokkolással kapcsolatos a kérdésem. Ha jól értem a bizottságot, önök azért mondják, hogy szükséges a rendelet, mert ami ugye közvetlenül hatályos, mert a szolgáltatási irányelv 22-es cikke nem érte el a várt eredményt, a tagállamok nem változtatták meg a jogszabályaikat e szerint azokban az iránymutatásokban, amelyeket közzétettek, azt mondják, hogy a digitális tartalmak tekintetében az egyetlen diszkriminációs objektív kritérium, hogyha nincs engedélye a szolgáltatás nyújtójának az adott tartalomra. A geoblokkolási rendelet miért nem tartalmazza a digitális tartalmak geoblokkolását, olyan esetben, amikor nincs szerzői jogi kérdés, amikor van engedély a tartalom közzétételére. Úgy tűnik, mintha a szerzői jogi reformban ezzel a témával nem tudtak foglalkozni, hiszen ez nem szerzői jogi kérdés. A rendeletben nem kellene rögtön bevenni a geoblokkolási gyakorlatok közé azokat, amelyek a szolgáltatási irányek 22-es cikke alapján már most is hatályosak. Mi a különbség, hogyha egy szolgáltató zenét videojátékot, vagy bármilyen más online szolgáltatást nyújt, hogyha a kérdés az, hogy van erre jogosultsága, és ezt a szerzői jogi jogszabályok nem tartalmazzák. A leghangosabbak a zenei vállalkozók voltak, ezért vannak itt megkülönböztetések? Tudom, hogy a javaslatban szerepel, hogy a felvizsgálat során meg fogják vizsgálni, hogy a digitális tartalmat a jövőben beveszik-e. De nem tudom, hogy az első alkalommal már miért kell megkülönböztetést tenni, hogyha ennek nem oka a szerzői jog. Szerintem elég egyértelmű, hogy a legtöbb fogyasztót nem zavarja a geoblokkolás, például az autóbérlésnél. És a saját értékelésük azt mondja, hogy az leoblokolások 60%-ában az engedély azok, de még mindig ott van az a 40%, amikor nem az engedély azok. Ez miért nem szerepel a rendeletben? Köszönöm, Ágással jóval. Děkuji za slovo. E, já bych měla pouze poznámku hm, e, k nařízení o spolupráci. Nos, szeretnék én is néhány észrevételt fűzni fogyasztóvédelem együttműködés témakörében. Üdvözlöm ezt a javaslatot. Ma délelőtt Jurova biztos asszonyal is már körbejártuk ezt a témát, és beszéltünk a geoblocking esetleges kiterjesztéséről is. Megvitattuk emellett eh, azt a koncepciót is, eh, hogy mi legyen a az igazán súlyos jogsértések esetén milyen szigorú kritériumokat lenne célszerű alkalmazni. A felügyelő hatóságok szoros együttműködése nagyon fontos lenne. Sokszor határon átnyúló esetekben is azért figyelembe kellene venni a regionális jellemzőket és különbségeket. Arthurson asszony. Még természetesen eh, elemezzük továbbra is a javaslatokat, eh, találkozunk eh, fogyasztói szervezetekkel, vállalatok képviselőivel, nagyon sok hasznos vita, eszmecsere folyik. A javaslatokban sok nagyon jó dolog szerepel. Köszönöm azt is, amit a, amit a kollégáim elmondtak. Egy dolgon gondolkoztam. Nem tudom, hogy ugye eladási kötelezettség nincsen, de olyan kötelezettség van, hogy bizonyos helyzetekben az áron nem lehet változtatni. Az eladás elutasítása nekem kicsit furcsának tűnik, inkább az ár különbség oldaláról kellene ezt megragadni, nem? Tehát pont fordítva, mint ahogy a javaslatban szerepel. El kell, hogy mondjam, hogy nagyon, a javaslat nagyon sok elemével egyetértek. A geoblokkolás kapcsán is tényleg itt az ideje annak, hogy gyorsan előre lépjünk, és a kis operátorok infrastruktúrához való hozzáférésének az elősegítése, hogy megjelent a dokumentumban, annak én rendkívül örülök, és ez valóban komoly változást fog jelenteni az eszmecserék és a viták során. Julie Redának mondom a következő, gondolom egyetért velem, hogy még elemezni kellene, vagy meg kellene jobban vitatnunk a digitális tartalom kérdését, hogy ez mire terjedjen ki, majd erre biztos szánunk időt. Köszönöm. Két kérdésem lenne nekem. Az egyik a geoblokkolásra, a másik a csomagküldésre vonatkozik. Persze még több más kérdésem is lehetne. A e, Kalasz e, Gephardt jelentésben egyetemen kimondjuk, hogy nem lehet arra kényszeríteni a kis kereskedőket, hogy a saját országon kívül is e, értékesítsenek, hogyha nem akarnak. Nos, a geoblokkolás esetében eh, azért eh, kell értékesíteni a fogyasztók akkor is, eh, hogyha saját maga számára szervezi meg a szolgáltatást a fogyasztó. Kinek, melyik országnak a fogyasztói joga az alkalmazandó? Ez a kérdésem, ez ki dönti el, ki határozza meg? hogyha 28 különböző nemzeti jogszabálynak kell megfelelni egy olyan eladónak, aki egy adott helyszínről értékesít. Vannak olyan aggályok is, hogy a kis kereskedők nem fogják online kínálni a termékeiket. És miután zavaros volt a helyzet, levették az korábban interneten is hirdetett árukat. Hogyha ez így megy tovább, akkor el fogjuk veszíteni a kis cégeket, mint eladókat, nem fognak online értékesíteni. Ezért lenne fontos tudni, hogy amikor másik országba értékesítünk online, akkor fontos tudni, hogy melyik országnak a joga az alkalmazandó jog. Egy másik kérdés, ami kicsit komplexebb, a posta, illetve csomagküldésre vonatkozik. A postai unió hívta fel a figyelmet arra, hogyha egy kisebb csomagról van szó, ami hát azért kicsike, de hát azért mégis csomag, akkor akkor arra más szabályok vonatkoznak harmadik országokban, különösen Kínában. Mondjuk a Németországból akarjuk ezt küldeni egész Európában, akkor valóban nincs, nincsenek egyenlő versenyfeltételek az EU kívüli országok számára. Bizonyos országokban az ilyen kis csomag külön szabályozásával próbálják finanszírozni a alacsonyabb áru csomagküldés adódó veszteségeket. Esetleg tudna példát mondani az általam felvázoltak. I think those are all the questions. <laughs> Akkor ezek voltak a kérdések. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm ezeket a fontos kérdéseket a képviselőknek is. Csoportokra kategorizáltam a kérdéseket. Először is szeretném kihangsúlyozni, hogy a bizottság szándéka ezek mögött, az intézkedések mögött természetesen az, hogy a fogyasztóknak szélesebb legyen a választási lehetősége, és érdekesebbek legyenek az ajánlatok is, de fontos szándékunk a bizottság részéről az is, hogy garantáljuk azt, hogy a kereskedők vállán ne legyen több teher, ne legyen bonyolultabb az ő életük, és a lehető legnagyobb jogbiztonságot teremtsük a kereskedők számára. És azt hiszem, hogy fontos, hogy ezt kihangsúlyozok, mivel számos képviselő ezzel kapcsolatban aggájait fejezte ki, azt mondták, hogy a terhek növekedhetnek feleslegesen, a, a szállítás tekintetében, vagy akár nem szándékosan is növekedhetnek a terhek. Én szeretném elmondani, hogy egy csomagküldésnél lehet, hogy előre lépünk, de fontos az, hogy tisztázzunk, hogy mi a célunk olyan helyzetekben gondolkodunk, amelyeket a csomagküldő szolgálatok nem fednek le, csak egy kis része az egésznek, de vannak olyan kereskedők, akik egyszerűen fel akarják osztani a piacot. Vagyis nem lehet azt mondani, hogy várjuk ki az összes többi intézkedés, mivel ezek nem kapcsolódnak ö, ö, például az áfa ö, ö, kérdésekhez, nem indokolják ezeket a blokkolásokat, azok, az sem, hogy magasabb a költség egy másik tagállamba való szállításban, mint említettem, 8 és 25 százalék között van az indokolatlan, de szándékos piacaprózás, felosztás. Számos, számosan felvetették a hatály kérdését, mi a helyzet a hatája a szolgáltatásokkal, a, szolgáltatá- a, a szállítással, a, a hátrányos megkülönböztetés elleni alapelv már jól be van ágyazva számos jogi eszközbe, például a légi közlekedésben is, a szárazföld és a tengeri közlekedésben, de, de a vasúti közlekedésben még nincs ilyen jogi eszköz. Ez egy olyan alapelv, ami szerint nem szabad különböző díjakat szabni azért, mert valaki egy másik tagállamból vesz meg egy adott jegyet, ezt már számos területen alkalmaztuk, de a vasúttal még adósak maradtunk. A következő hónapokban lesz egy ilyen javaslatunk a vasút közlekedésnél ami pedig az audiovizuális területet illeti a copyrightot, copyright által levédett termékeket, ez nem tartozik bele a szolgáltatás irányelv hatájába szintén, meg kell tehát vizsgálni azt, hogy hogyan lehet nagyobb hozzáférés biztosítani a fogyasztóknak, akkor ha az adó, audiovizuális szolgáltató nem az adott ő tagállamában van. Nos, az úgynevezett négyes cikket, a, a diszkrimináció ellenes cikket nem alkalmazzuk a geoblocking esetében sem, és ennek az az oka, hogy a hatásvizsgálatban nem volt elég információnk arra, hogy felbecsüljük a konzekvenciákat itt zenéről beszélünk, elektronikus könyvekről, vagyis ezek piaci szegmensek, és az, a zene esetében az európai licenszeken múlik az egész, de nem száz százalékban, vagyis vannak olyan helyzetek, a, például a Spotify esetében, amely olyan szolgáltató, ahol európai licenszel nem rendelkező zenét is kínál, és hogyha a szolgáltatást igénybe veszi az adott fogyasztó, akkor ezt nem tudja elérni, mert itt tagállami licenszekhez kötött szolgáltatásról van szó, és nem pedig európai licenszhez. Ami az elektronikus könyveket illeti, számos tagállamban már fix díjak vannak, amelyek megfelelnek az Európai Uniós jognak, vagyis egy adott ilyen elektronikus könyv szolgáltató olyan helyre szolgáltat, olyan tagállamban, ahol fixek a díjak, akkor annak a tagállamnak a nyelvén megjelenő könyvekért ad, azt a díjat kell kiszabni, amit az a tagállam szab meg. Ez egy elég komplex probléma, de hogyha egy kis KKV-ról beszélünk, akkor meg kell találni a, a megfelelő díjazást a katalógusban, a megfelelő árakat, és itt sem tudjuk pontosan felbecsülni azt, hogy mi ennek az adminisztratív terhe a kereskedők szempontjából, de attól tartunk, hogy itt komoly teher keletkezhet, de szerintünk azért ez nem feltétlenül van így. Ami pedig a Róma egyet illeti, a Róma egy az hatályban van. Az, hogy a, az, hogy ez mennyire van érvényben ezek a szabályok, az attól függ, hogy abban a tagállamban a kereskedő. De ön azt mondta, hogy, a tagáll, hogy az adott kereskedőt megtiltják attól, hogy egy bizonyos tagállamba ne ö, ö, irányítson szolgáltatást. Arról beszélünk, hogy hová küldi a kereskedő a szolgáltatást, hangzik a válasz, tehát az adott kereskedő direkt valahová céloz azon a nyelven, tájékoztatja a fogyasztókat, amely tagállamokat megcélzott, stb. stb. Tehát itt számos olyan elem van, ami meghatározza, hogy egy adott vállalat direkt irányoz bizonyos tagállamokba szolgáltatásokat. De ez nem ugyanaz, különösen a geoblocking rendelet szempontjából, nem, ez nem ugyanaz, mint amikor egy szolgáltatást nem nyújtanak, elképzelhető, hogy az adott fogyasztó nem a megszélzott tagállamban lakik, de valahogy felfedezi az adott árut egy másik tagállamban, és mégis blokkolja az adott kereskedő ezt a fogyasztót a tagállam miatt. És amikor a fogyasztó ezt a weboldal, erre a weboldalra ráklikkel, a geoblocking rendelet alapján egy szolgáltatást igénybe véve, akkor a kereskedő ettől nem követeljük meg azt, hogy, egy, hogy ezt a fogyasztási szolgáltatást alkalmazza, de ez nagyon különböző forgatókönyv a Róma 1-től, ahol a kereskedő dönt arról, hogy milyen territóriumon kíván tevékenykedni, és akkor itt az XYZ tagállam szabályait kell alkalmaznia. De hogyha az adott kereskedő csak az X vagy az Y tagállamot célozza meg, de Z-ből származik a fogyasztó, akkor a kereskedő szabályai fognak érvényre jutni, vagyis néhányan elmondták azt is, hogy mi a helyzet akkor például, amikor a a telefonszámot megadom, hogy a kereskedő kapcsolatba lépjen velem a saját nyelvemen. Nos, a kereskedőt nem lehet arra kötelezni, hogy figyelembe vegye például egy másik fogyasztó nyelvét, vagy olyan szolgáltatásokat nyújtson, amelyek az adott szolgáltatás nyelvén való szolgáltatások a másik tagállam nyelvén. Itt az a megközelítés, hogy azonos elbánásmódban kell részesíteni a fogyasztókat, vagyis se jobban, se rosszabbul, hogyha Németországban egy német weboldalon valamit megrendelünk, akkor ugyanazt az elbánásmódot várjuk el, mint amit egy német fogyasztó rendel meg. Például, hogyha ma délután átmegyünk Németországba, akkor német fogyasztókat megillető elbánásmódban részesülünk, de valószínűleg németül fognak hozzánk szólni az eladók. nincs értékesítési kötelezettség, de a diszkrimináció elkerülésére igenis van kötelezettség. Számos indokból lehet elképzelni azt, hogy egy adott kereskedő nem értékesít, például az, hogy nincs az az adott termék raktáron, vagy az adott fogyasztó még kiskorú, de a diszkrimináció alapja nem lehet az, hogy valaki más tagállamból származik, vagyis a más tagállamból való származás a fogyasztó esetében nem lehet alapja a kereskedő részéről az, hogy a kereskedő ne nyújtsa a szolgáltatást. És ami a szolgáltatás irányelvet illeti, itt öt forgatókönyvet azonosítottunk be, ezek nagyon konkrét szituációk, ahol azt mondjuk a jogalkotásban, a jogszabályokban, hogy ezek indokolatlan geoblocking helyzetek, a 20-as cikk, a szolgáltatási irányelv 20-as cikke továbbra is érvényben van, de ezen tranzakciós területeken öt tranzakciófajtát különböztettünk meg, ahol ez a differenciálás nem indokolt, ez egy lex specialis, ez kiegészíti a szolgáltatási irányelvet, ebben az öt esetben beazonosítottuk ezeket az indokolatlan tranzakciókat, az eredet ország szituációkat ez nem érinti, mert az a kereskedő perspektívájából nézzük, itt pedig a fogyasztók perspektíváját nézzük, amely, mivel hogy a fogyasztó egy másik tagállammal szeretné a szolgáltatást igénybe venni. Most át kell térnünk a következő napi, mondom, hogy az elnök asszony, de még talán egy-egy percben megadom önöknek a szót. Most teljesen világosan szeretném elmondani, hogy ez a rendeletnek semmi köze nincsen a szolgáltatási irányelv eredet ország eleméhez. Itt ez, az azt jelenteni, hogy egy szolgáltató ö, megy át egy másik tagállamba, és a szolgáltatását 100 átviszi egy másik tagállamba, de itt most egészen másról beszélünk, itt nem a szolgáltató, hanem a fogyasztó van egy másik tagállamban. Röviden, a CPC-vel kapcsolatos kérdésre szeretnék reagálni. Meg kell különböztetni a javaslat új 16-os cikkét, ebben nagyon sok rugalmasság van, koordinált eljárás, a bizottság koordinál, bármely tagállam kérhet minket koordinálásra. A rendelet szerint ez egy meglévő lehetőség, de most ezt pontosítottuk, és speciális jogi intézkedések szabályozzák. A bizottság számára van egy új lehetőség, hogy például a lakosság háromnegyede küszöb alapján, vagy a tagállamok háromnegyede küszöb alapján beindítsunk egy, egy tevékenységet. Hasonló szakpolitikai területről vettük át ezt a gyakorlatot. Pontos kritériumokra van szükség, hogy a bizottság mikor élhet ezzel a kezdeményezési joggal, hogy mit nevezünk EU szerte megvalósuló jogszabályszegéssel. A koordináció területén sokkal rugalmasság, regionális hatóság, igen, jobb együttműködést kívánunk ösztönözni a regionális és a nemzeti hatóságok között. A CPC mechanizmus ezt majd segíti. Elnök és a csomagok. Igen, kevés az időnk. Az administratív terhek tekintetében a startupok regisztrációja jelentős teher, ezért a kis csomagszállítást ki fogjuk zárni, olyan küszöböket állapítunk meg. A lényeg, hogy egyszerű legyen mindez, komitológiai eljárásnak is ez volt a célja a szabályozó hatóságok eleve már van egy sor olyan terület, ahol adatot kérnek, mi csak azt akartuk, hogy legyen egy olyan fórum, egy olyan nyomtatvány, ami minden 28 tagállamnak megfelel. Ez egyszerűsítés fog jelenni. 15 árat választottunk ki, amelyek különösen relevánsak az elektronikus kereskedelem tekintetében és évente egyszer ellenőrizni fogjuk ezeket az árakat. Nem arról van szó, hogy közvetlenül a honlapon ezt az információt lehet hallani, vagy használni. Egyrészt a, ez egy felelősöket kereső eljárás, másrészt lehetővé teszi, hogy a posztrai szolgáltatás irányelv alapján járjunk el. Például az árszabályozás nem feltétlenül jelent kötelező előírásokat. A postai szolgáltatási irányelvben vannak költségorientációs megközelítések. Nem nevezhetjük ezt másképp költségorientáció, így kell eljárni. Minden egyes ár mögött nagyon jó indok van, de mi ezt meg fogjuk vizsgálni, azért, mert amikor mondjuk tízszerese az ára hazajárnak, akkor ezt meg kell tudják magyarázni, indokolni. Foglalkoztatás. Sokféle információt hozzá lehet tenni ehhez a listához. Az előző pontban pedig azt mondtuk, hogy csökkenteni kívánjuk a terheket, ezért a listát is a lehető legegyszerűbbére karcsúbbá szeretnénk alakítani. Nem hiszem, hogy minden közérdeknek meg tudunk felelni, de a, természetesen a cikkről még lehet vitát folytatni. Hozzáférhetőség, aztán áron aluli értékesítés. A postai szolgáltatás irányelvben nagyon sok előírás szerepel, és mindezek azt tartalmazzák, hogy a Nemzeti Szabályozó Hatóság illetékességébe tartozik mindez. űrlap. Ez a hármas cikk végrehajtásához kapcsolódik. Minden paramétert meg kell határozni a hármas cikkben. A Európai Parlament itt tudja gyakorolni a jogait. Maga az űrlap az csak a cikk végrehajtása, és éppen ezért úgy gondoljuk, hogy a végrehajtásra alapuló jogi aktus ehhez a megfelelő eszköz. Elnök asszony, a csomagszolgáltatók. Igazából léteznek ilyenek, a Universal Postal Union szabályok érvényesek. Nehéz ez a kérdés. Nemzetközi jogon alapuló kötelezettségek szerepelnek itt. Négy évente kongresszust szervez ez a szervezet. Idén Isztambulban lesz majd a következő kongresszus 192 állam próbálott megállapodásra jutni. Az végső kiszállítási árak költség hatékonyabb átétele cél természetesen, postai szolgáltatással foglalkozó cégek. Amit a UPU a kínaiaknak kínál, az mindig megfelel a kínai elvárásoknak, viszont a nyomonkövetés nem biztosítják, úgyhogy nehéz elérni azt, hogy magasabbak legyenek az árak. Elnök asszony, az azonos elbánásmód a fejlődő országok tekintetében, illetve hogy ezek a magas árak, ezek kompenzációt jelentenek-e. Erre azt mondanám, hogy nem. Az árak hagyományosan magasak voltak, még az kínai és máshonnan érkező elektronikus kereskedelmi csomagok előtt is. Ezek a magas árak mondjuk 35 euró vagy 32 euró két kiló fölött nagyon kevesen fizetnek ilyen árat, és pontosan ezért a kiskereskedők gyakorlatilag nem tudják ezt kihasználni. A vásárló vagy a verseny társakkal szemben nem tudják kihasználni a lehetőségeket, nincs tárgyalási erejük. Hogyha túlságos magas árakat sikerülne csökkenteni, akkor lehet, hogy már megkezdenék ezeknek a szolgáltatásoknak a használatát a fogyasztók és így talán el lehetne írni a helyi lakosságokat is, helyi lakosokat, hiszen ez a cél. Köszönöm. Bizottság az audiovizuális média szolgáltatásokra vonatkozó új szabályokat és az új online platformokat ismerteti. Ez a következő napi rendi pontunk. Meghallgatjuk a bizottságot. Is it Lorena Boyce Alonso? Yeah. Lorena Borsa Alonso a bizottság részéről. Röviden elmondanám önöknek, most már talán látnak is, hogy mi ennek a javaslatnak a filozófiája. Menjek oda? So, uh, the philosophy behind uh, a javaslat mögött meghúzódó filozófia talán úgy írható le, hogy ezt Anszip is megtette, hogy itt nem revolúcióról, hanem evolúcióról van szó. Már néhány éve létezik ez az irányelv. Most az új ötlet az, hogy tartsuk meg azt ebből, ami működik, ami pedig nem, azt korszerűsítsük, aktualizáljuk, vegyük figyelembe az audiovizuális piacon bekövetkező változásokat. Hát mely elemek működnek az irányelben? Ezeket ugyanis meg fogjuk őrizni, meg fogjuk tartani. Elsősorban az irányelv belső piaci dimenziója működik. Ezt a származási ország elvének köszönhetjük ez az elv azt jelenti, ahogyan tudják, hogy a műsorszórók és az on-demand szolgáltatók, mint a Netflix, vagy a Canal Play, vagy az Orange, csak annak az ország szabályainak kell, hogy megfeleljenek, ahol a székhelyük van, tehát nem kell 28 különböző szabályrendszerhez igazodniuk. A származási ország elve nagyon jól működött, lefolytattuk a konzultációkat, volt hatásvizsgálat, és ez nagyon jól működik. Ma a az Európai Unióban működő csatornák 38%-a szór műsort más országokban is. A szolgáltatások 31%-a pedig, ami egy országban fogható, más országokból származik az audiovizuális tartalmak, tehát a származási ország elvének köszönhetően így nagyon jól működnek határokon túlnyúlóan is. Mi azt javasoljuk, hogy a származási ország elvét őrizzük meg, könnyítsük meg azt, hogy ez jól tudjon működni. Az elképzelésünk az, hogy egyszerűsítsük azokat a szabályokat, amelyek lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy meghatározzák, hogy egy adott szolgáltató fölött mely ország rendelkezik joghatósággal. A transzparenciáját is növelni akarjuk, kötelezzük a tagállamokat arra, hogy velünk is kommunikáljanak, mi létrehozunk egy adatbázist, ahova bekerül hogy melyek az új műsorszórók, és melyik szabályozó hatóság, a felelős hatóság, hova lehet fordulni panaszokkal. És végül a származási ország elv kapcsán még van egy másik elgondolásunk is. Egyszerűsíteni szeretnénk a derogációs megkerülés, megkerülés, kivételek lehetőségét. Kivételesen a tagállamok eltérhetnek a származási ország elvétől, de csak nagyon kis számú esetben. A szabályok elég bonyolultak és eltérőek a lineáris műszorszórás és az on-demand szolgáltatások számára. Tehát egyszerűbb szabályok és valami közös alapja van a derogációknak. A belső piacot szeretnénk erősíteni az irányelvel, mégpedig nem úgy, hogy bármilyen módon szabályoznánk, vagy jogszabályt alkotnánk, hanem a tagállamok álláspontja kapcsán megerősítjük a szabályozók szerepét. Tehát egyrészt azt javasoljuk, hogy legyen egy követelmény az irányelben, ami megköveteli, hogy a tagállamokban működjön egy vagy több független szabályozó, összeállítjuk a kritériumokat, amelyeknek a szabályozók meg kell, hogy feleljenek, hogy valóban függetlenek legyenek úgy a kormánytól, mint a vállalatoktól. És azt is javasoljuk, hogy európai szinten jöjjön létre az ERGA, a szabályozó hatóságok csoportja. Ez már működik tulajdonképpen ez a csoport, az irányelvisben is szerepel, csak megerősítjük a szerepét, meg kell könnyíteni a szabályozók közötti információcserét arról is, hogy hogyan alkalmazzák, érvényesítik az irányelv rendelkezéseit. És bizonyos kérdések kapcsán lehet konzultálni a szabályozók csoportjával, az elgával. A belső piaci szempont további erősít, erősítését tehát több módon is próbál, megpróbáljuk elérni. Az sok minden már ma is működik az irányelben, az irányelv rendelkezéseinek egy része foglalkozik például a kiskorúak védelmével, reklámozással, és a nemzeti szintű végrehajtás kapcsán szeretnénk eh, azt is elérni, hogyha elősegítenénk azt, hogy legyenek EU, EU szintű kódok, és ezzel is közelebb kerülünk a belső piaci célok megvalósításához. Tehát ennyit a belső piaci szempontról, a aspektusról, amit erősíteni szeretnénk, illetve a származási ország elvéről, amit megőrzünk, de mellett szeretnénk korszerűsíteni is az irányelvet. Ugye már egy ideje létezik ez az irányelv, de közben az audiovizuális piac roham léptekben fejlődik, változik, egyre inkább áttérnek az emberek az online világba, és a tévézés helyett vagy mellett egyre inkább online tartalmakat is fogyasztanak. Változik tehát a piac, nagyon gyorsan új szereplők jelentnek meg, például a YouTube, ezen a piacon a YouTube új szereplőnek számít, a szabályok korszerűsítésével megpróbáljuk a, ezeket az új piaci fejleményeket is figyelembe venni. Ez azt jelenti, hogy időnként azt java, időnként deregulálni akarunk, más esetekben pedig még szabályozatlan területeket szabályozni akarunk. Első részben, tehát mit, de, mit akarunk deregulálni, Például most létezik több követelmény a reklámozásra vonatkozóan. Itt a reklám mennyiségével kapcsolatban óránként maximum 20% lehet a reklám, de közben láttuk, hogy változtak az idők, és ma már nem kell ezt a korlátozást alkalmaznia, vagy eh, ráterhelni a eh, műsorszórókra, mert ők már saját magukat is korlátozzák ezért, mert, azért, mert új szereplők jelentek meg a piacon. És hogyha a néző úgy, nézi, úgy érzi, hogy túl sok a reklám, akkor átkapcsol egy másik csatornára. Rengeteg csatorna létezik ugyanis, és ahol oda megy a néző, ahol kevesebb a rek- reklám. Tehát a 20, óránkéti 20% reklám kötelezettség helyett 7 óra és 11 óra között írnánk elé ezt a 20%-os korlátot. Ugyanez a rejtett termék eh, hirdetés, a product placement eh, kapcsán is tervezünk egy korszerűsítést. Az EU kívül ugyanis már sok példa van egy jobb szabályozásra. Európában Kicsit ködös az, hogy hogyan is akarjuk ezt szabályozni, és ezért egy könnyebben alkalmazható szabályozást szeretnénk, és abból és szólnánk arról is, hogy tartalom a bevétel hány százalékát kell majd beruházni. Hogy csináljam végig? The rules. Uh, Uh, we try to find a better balance between the rules that apply to TV broadcasters and meg kell találni a megfelelő egyensúlyt a tévéműsorszórók és az on-demand szolgáltatók között, ugyanis ma a szabályok nem azonosak, sokkal szigorúbbak a szabályok a tévé számára, mint az on-demand szolgáltatók számára. Azután nézzük a kiskorúak védelmének a kérdését. Ebből a szempontból a TV Michel szóroknál bizonyos a kiskorokra ártalmas tartalmak meg vannak tiltva, más kevésbé ártalmasak korlátozottak, viszont a, az on-demand szolgáltatóknál a szabályok olyanok, hogy a csak a súlyosan, kiskorúak lenni, de súlyosan ártalmas tartalmak vannak korlátozva, de semmi nem tilos. Tehát miért védjük, védjük jobban a tévén keresztül a kiskorúakat, mint az on szolgáltatóknál. Itt ugyanolyan szabályokat akarunk a tévék és a on-demand szolgáltatások esetében, ami azt jelenti, hogy az on-demand szolgáltatások esetében eh, szigorúbb lesz a szabályrendszer, a tévék, televíziók esetében pedig kevésbé szigorú. Megint csak eh, különbségek a televíziók eh, és a az online esetében az, hogy az európai tartalmak arányát meghatározzuk a televízióknál elég szigorúan, és az on-demand szolgáltatóknál nincs ilyen, tehát nincs harmonizáció, a tagállamok azt csinálnak, amit akarnak. Az irányelv csak néhány példát sorakoztat fel. Emiatt nagy a széttöredezettség. Hogyan tudjuk tehát a helyzetet jobban kiegyensúlyozni? Ugyanis a valóság az, hogy a műsorszórók sokkal többet kellene, hogy európai műveket sugározzanak. A televíziós szabályokat érintetlenül hagyjuk, mert ezek úgy tűnik, hogy jól működnek, de az on szolgáltatásokra vonatkozó szabályokat szigorítjuk. Hogyan? Ugyanazoknak a szabályoknak az alkalmazása persze nem lenne indokolt, mégpedig azért, mert az on szolgáltatások logikája más, mint a TV eh, televíziózásé. Ugye a a tévénél előírjuk, hogy 20 vagy 50 százalék legyen európai tartalom, de a Netflixnél vagy az Orange-nál az a tény, hogy sok az európai tartalom, az még nem jelenti azt, hogy szükségszerűen mi az európai tartalmakat fogjuk nézni. A szolgáltatók szempontjából azt szeretnénk persze elérni, hogy kicsit előnybe részesítsék az európai tartalmakat. De ez persze csak akkor működik, hogyha a katalógusban van azért egy minimális mennyiségű európai tartalom. Azt mondjuk tehát, hogy a szolgáltatók részesítsék előnyben az európai tartalmakat, és a katalógusokban 20, minimum 20 százalék legyen az európai tartalom. Ez elég arányosnak tűnik, tekintettel arra, hogy ezen a piacon hogyan változnak a dolgok, milyen fejlődés tapasztalható. Az utolsó javaslat, amivel aktualizálni akarjuk az irányelvet hozzáigazítva a napjaink valóságához, az azzal függ össze, amit említettem, hogy megjelentek új szereplők, a platformok, és itt ugye audio-vizuális kérdésekkel foglalkozunk az irányelven, tehát nyilvánvalóan itt audio-vizuális platformokról van szó. Ezek olyan szolgáltatók, amelyek ellentétben a TV műsorszorással vagy az on-demand szolgáltatással náluk nincs semmilyen szerkesztőségi ellenőrzés ezeknél az, a szolgáltatóknál. És azt látjuk, hogy egyre többen néznek ilyen szolgáltatásokat, és a kiskorúakra vonatkozó szabályok például nincsenek is egyáltalán ebben a szolgáltatói csoportban. Tehát szeretnénk igazodni a piaci valósághoz, és kiterjesztenénk bizonyos szabályokat ezekre a videosharing platformokra is. De hát csak a szükséges mértékben, persze csak annak érdekében, hogy meg tudjuk védeni a kiskorúakat, és minden állampolgárt például a gyűlöletbeszédtől. Az e-commerce irányelv, az elektronikus kereskedelem, a korlátozott felelőssége elvének alkalmazásával úgy tűnik, hogy jól működik, ezért eh, a korlátozott felelősség elvét nem érinti az átfelül az átdolgozás, viszont a platformokat köteleznénk arra, hogy hozzanak bizonyos intézkedéseket a kiskorok védelme érdekében, illetve az állampolgár beszédtől való védelme érdekében a korlátozott felelősség elve mentén. Hogyha ezek a szolgáltatók bizonyos intézkedéseket megtesznek, és mivel a technológia gyorsan fejlődik, hát normális esetben ugye be kéne vonni az ágazatot, ezért mondjuk azt, hogy társ szabályozás e, eljárását akarjuk alkalmazni, ezt bevonjuk az ágazat képviselőit, ez teljes harmonizáció lesz, azaz a független hat szabályozóknak kell biztosítani az irányelv alkalmazását. Örömmel válaszolok kérdésekre, ha vannak. Julia Rader. Thank you, Chair, and thank Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a bizottságnak ezt a prezentációt. Először is azt hiszem, hogy nagyon jó dolog, hogy a bizottság az, az ország, az eredet ország alapelvét nem kérdőrezi meg, de több kérdésem is van. Az egyik az az, hogy a javaslat a hozzáféréssel kapcsolatos teljes cikkel részt törölni szándékozza, mivel ezt majd a következő jogszabályban kívánják szabályozni. Nos, ezzel azért van probléma, hiszen a a web hozzáférési irányelve kapcsolatban most fejeztük be a oldalú egyeztetéseket, és végső soron a tanács kívánságára vettük ki ebből az audiovizuális témát és a közszolgáltatókat, a hírközlőket. És az a probléma, hogy az AVMS irányá valószínűleg gyorsan előre fog haladni, de a hozzáférési törvény csomagot még csak most kezdjük el, és ezzel kapcsolatban a hozzáférési irányelvnél már azt mondjuk, hogy már most nagyon hosszú az alkalmazási határidő, vagyis még akkor is, hogyha az audiovizuális médiákat teljes mértékben le tudjuk fedni ebben az irányában, akkor is sokkal hosszabb lesz a hatályba lépési időszak, vagyis lesz egy olyan időszak, amikor nem lesz hozzáférési feltételrendszer egyáltalán. Ami pedig a videó megosztó platformokhoz való hozzáférést illeti, azt hiszem, hogy legtöbbünknek erről a YouTube jut az eszünkbe legelőször, és elég logikus az az elvárás, hogy megszüntessük a gyűlöletbeszédnek ezen, ezen fórumait, de mi az önök definíciója arra, hogy video sharing platform? Mivel hogyha csak azt mondják, hogy nincs szerkesztői felelősségük a, a, a közétevőknek, akkor ez a hosting providerekre is vonatkozik, vagyis azokra is, akik a, té- a teret nyújtják a tartalomhoz. Hogyan tesz különbséget a között, hogy a video sharing platform mit jelent, és a hosting hol végződik? Ami pedig a kvótákat illeti, már elmagyarázta az, hogy nem lehet egyszerűen összehasonlítani egy on-demand szolgáltatás, egy lineáris szolgáltatás, és azt hiszem, hogy valamennyien egyetértünk abban, hogy a kulturális diverzitás, mint cél nagyon fontos, de az a kérdés, hogy ez az eszköz működik-e a gyakorlatban. Vagyis itt azzal a kérdéssel kezdeném, hogy egyáltalán mi működik. Például, hogyha én egy videószolgáltatás szolgáltató vagyok, akkor a 20 időreket töre, törekedne. És hogyha az Eastenders-t sugárzom, akkor ez, ez mit jelent? Ez 80%-ot jelent, vagy csak egy, egy tartalmat? illetve a videó megosztó platformoknál elképzelhető az, hogy a 20% elérése céljából nem megvásárolnak európai tartalmakat, hanem egyszerűen a nem európai tartalmakat fogják majd eltávolítani, és így érik el a 20%-ot, de ez a fogyasztók érdekeit nem szolgálja. Vagyis hogyan lehet ez ellenében hadni, hatni a szabályozásokkal, ami pedig a a reklámokat illeti, világos az, hogy a hírközlőket sokkal keményebben szabályozzák, mint az internetes reklámozókat, ez egyértelmű, de Jelen pillanatban ez a reklámozó helyzet az interneten rendkívül súlyos, ezzel azért tennünk kell valamit. Végül pedig a gyermekvédelem területén is el kell gondolkoznunk az internet és a broadcasting, a hírközlés közötti különbségeken például a gyermekvédelem feltételeinek úgy lehetne megfelelni, hogy az interneten ö, ö, az, az adott ö, tartalom megnézésének az idejét korlátoznánk és szabályoznánk, de Európa szerte is például már van időbeli eltolódás, úgyhogy nem igazán tudom, hogy ezt hogy fogjuk megoldani. Evelyn. Köszönöm szépen ezt a bemutatót. Köszönöm ezeket a javaslatokat. Egy kérdésem lenne az online platformok megközelítése, és ez a kérdésem megválaszolásra került a prezentációja végén, hogy itt kizárólag az audiovizuális platformokról van szó, és nem általánosságban a platformokról. A prezentációból, mert egy, ezt egyébként félre lehetett érteni, és köszönöm, hogy ezt tisztázta a prezentáció végén, azt hiszem, hogy ez nagyon fontos volt a számomra, mivel nem lehet valamennyi platformot egy kalap alá venni. Az audiovizuális szolgáltatások irányelv tekintetében egyetértek, hogy az eredet ország alapelv kell, hogy érvényes legyen. Lehet, hogy itt többen ezen elcsodálkoznak, de itt természetesen a territorialitás kérdéséről van itt szó, és a szerzői jogok kérdéséről és más kérdésekről is ezek játszanak itt elsősorban szerepet, tehát ezeket figyelembe kell venni. Volt egy nagy kérdőjelem, mégpedig azon a területen, ahol egészen nyilvánosan arról beszélt az előadó, hogy itt szabályozás csökkentése, deregulációra van szükség, még pedig a termék elhelyezés és a reklám területén. Akkoriban már a parlamentben dolgoztam, amikor ezt az összmecserét lefolytattuk, elsődleges körben, és akkor az Európai Bizottság már ezen a területen deregulációra törekedett. Azonban az Európai Parlament és a miniszter tanács is azt mondta, hogy a polgárok védelme, a fogyasztók védelme szintén nagyon fontos és az az érvelés, amit meghallgattunk ezzel kapcsolatban, az abban állt, hogy hát igen, a, hogyha túl sok a reklám, akkor át lehet kapcsolni egy másik csatornára, de ez egy elég gyenge év szerintem, és ezért még pontosan erről még beszélnünk kell a jövőben. Mindenek előtt az ön érvelése, miszerint itt rugalmasságra van szükség, mivel más államokban más a szabályozás. Nos, a kérdésem az az, hogy mióta érdekel minket a többi ország, például az USA, szabályozása, és mióta írják ők elő nekünk, hogy mi itt hogyan szabályozunk, vagyis nagyon óvatosan sáfárkodnék ezekkel az érvekkel, nagyon óvatosan mondanám ezeket, mivel több rugalmasság nem feltétlenül jelenti azt, hogy több fogyasztói jog, hanem a vállalkozásoknak adunk itt nagyobb teret, és pontosan ezen az új, ezeken az új keletű területeken, ahol az adatok lenyúlása reklámokon keresztül nagyon is erős, itt mindenképpen figyelembe kell vennünk a polgárok védelmét, és nagyon fontos kérdéseket kell feltennünk, és jelen pillanatban a digitális tartalmi irányelvről is éppen folyamatban vannak a tárgyalások, és ezek olyan területek, amelyek szorosan összekapcsolódnak egymással. A kérdés az is, hogy mi a helyzet az online lekérdezésekkel, lehívásokkal, nos, itt ugye önök azt mondják, hogy ezt nem kell kifizetni, mivel az egészet a reklámok finanszírozzák, és hogyha önök nem akarnak reklámokat, akkor regisztrálni kell, de akkor már megint csak lenyúlják az adatainkat. Ezt az, ezt az aspektusra felejtsük el, és az a benyomásom, hogy az Európai Bizottság ezt egy kicsit túlságosan leegyszerűsíti az érvelésében vagyis ezeket a kérdéseket még pontosan meg kell vizsgálnunk, és az utolsó megjegyzésem, és ott még egyszer egy tisztázást szeretnék kérni. Jól értettem-e önt, mi szerint a gyermekvédelem, a gyermekvédelmet a kodiceszen keresztül, és nem pedig egy szabályozási rendszeren keresztül szeretnék elérni. Hát itt is nagyon nagy kérdőjel merült föl bennem. Kaja Kálasz. Köszönöm szépen, köszönöm ezt a Nos, a kiskorúak védelmére az intézkedések fontosak, de itt az szerepel, hogy az, e- az elektronikus kereskedelem irányelv megfelelő felelősség korlátozásai rendelkezésével ez nem függ össze, de nincs monitorozási kötelezettség. Itt egyszerűen a bizottság csak utalni fog erre a szövegre, hanem akkor hogyan lehet ezt folyamatos tartalom monitoring nélkül megvalósítani? és ez az információhoz való szabadság joggal, ez hogy függ össze, illetve a szerkesztői felelősség és a felelősség hiányával, és itt a szülők szerepe is felmerül, vagyis ahelyett, hogy egy általános kötelezettséget rögzítünk, talán a nagyobb platformok esetében azt kell tőlük kérni, hogy korlátozzák a hozzáférést a gyermekek eh, nézésre nem alkalmas tartalmak esetében. Szokkárt úr következik. Köszönöm szépen, köszönöm ezt a prezentációt. Természetesen ezt nagyon szoros figyelemmel fogjuk követni a jövőben is. Van egy kérdésem a kvótákkal kapcsolatban. Dán szempontból a kvóták nagyon is kétségesek. Nekünk nincs nagyon jó tapasztalatunk a kvótákkal vagyis az a kérdésem, hogy önöknek van-e egyre kapcsolatban bármilyen felmérése, tapasztalata, ezt esetleg megoszthatnák velünk, hogy a kvóták alapvetően hogyan működnének? Legalábbis Dániában, az én országunkban nagyon jó a tapasztalatunk, az önkéntes együttműködéssel, az, az előállítókkal való önkéntes együttműködés területén, a providerekkel való együttműködés területén, vagyis az a kérdésem, hogy miért kvótákban gondolkodnak, miért a, a kvóta alapelvet tekintik őnök itt üdvösnek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ma tulajdonképpen csak a különböző bizottsági javaslatok bemutatásáról beszélünk itt a szakbizottságban, és nem szeretnék félreértésekre sort keríteni, azért a frakció nevében szeretném elmondani, hogy az Európai Bizottság hozzáállásával nem csak az audiovizuális irányelv kapcsán, hanem a korábban megvitatott tartalmak kapcsán is egyetértünk alapvetően. Szerintünk jó, hogy ezeket összefüggésekben kell látni, ez jó irány, és különösen az audiovizuális médiák irányelvre vonatkozik ez, mivel azt hiszem, hogy egyértelmű, hogy folyamatosan összeolvadnak a, a lineáris és a nem lineáris kínálatok, és hogyha megnézzük ezt az egészet kontextusában, akkor azt látjuk, hogy vannak olyan területek, ahol nagyon sok szabály van, más területeket viszont egyáltalán nem szabályozunk, és alapvetően nyilvánvalóan az, az kellene, hogy legyen a koncepció, hogy valahol megtaláljuk az arany középutat, hogy mindent a megfelelő módon szabályozzuk, a bizottság javaslata ezt visszatükrözi, ezt a megközelítést, ezért azt gondoljuk, hogy ez jó javaslat. A második dolog, ami szintén fontos számunkra, az Európai Unió nagyobb tagállamai a nyelvükkel, a kulturális hatalmukkal, dominanciájukkal, a védelmi rendszer nélkül is elég jól boldogulnak, az audiovizuális irányelv védelmére nincsenek eh, ráutalva például a zenekínálatukkal a piacon, de kisebb tagállamoknak azonban ez sokkal nehezebb, Vagyis ez nem azt jelenti, hogy a kisebb kultúrák előállítóit ez, ez az irányelv hátrányosan érinti, de nagyon fontos, hogy odafigyünk erre a kérdésre, hogyan lehet a kis nemzetek tartalmait nak ugyanazt a viszonyrendszert biztosítani. Talán a kvóta javaslat mögött ez rejlik, de kérem a bizottság erősítse meg, hogy ez így van-e. Zsiné azért. Merci Vicky. Euh, s'agissant de la, la révision de la directive. Az audiovizuális irányelve kapcsolatban üdvözöljük a megközelítést hogy a határt kibővítjük olyan vállalkozók számára, akik ma még nem tartoztak a hatály alá. A platform kifejezése kapcsolatban, ugye ezek a platformok valójában audiovizuális szolgáltatók, bár semmilyen felelősséget nem vállalnak. Szerintem vannak ugye technikai működtetők, vannak akik a tartalomért felelnek, de nincs egyéb felelősségük. Lenne egy kérdés. Van egy olyan rész itt, amit mindig, tehát törölni akarunk olyan tartalmokat, amelyek a törvények ellentétesek terrorizmusra bújtanak, szexista tartalommal, rasszista tartalommal rendelkeznek, olyan teljesen különböző témájú, de tiltandó tartalmak. Itt hatékonyan kell föllépni. Itt ugye nem a szerkesztők a felelősek. Ezek a üzemeltetők ugyanakkor felállítanak kritériumokat, amelyeknek semmi köze a törvényekhez. Úgy döntenek, hogy bizonyos tartalmak gyanúsak. És ezekben az esetekben az ilyenfajta tartalmak törlése például különböző Facebookos kritérium alapján történik a törlést. Ezek nem olyan tartalmak, amik törvényellenesek. Hát ez igazából akkor cenzúrának tekinthetők. Erre vonatkozóan egyértelmű politikát kéne folytatni, szerkesztői iránymutatásokat kéne alkalmazni. Szerintem a platform témáját még részletesebben meg kell vizsgálni mert nagyon furcsa helyzetek alakulhatnak ki. Can I ask a couple of quick questions? Nekem is lenne néhány kérdésem. Örülök, hogy a 6-os és a 28-as cikkben foglalkoznak a kiskorúak védelmével, ahol a kiskorúakat védik olyan tartalmaktól, amelyek mondjuk nem felelnek meg kiskorúak számára akár LVMS, akár videó megosztó platformokkal kapcsolatban. A Telekom csomagban a szülői ellenőrzéssel foglalkoztunk, és néhányan itt a parlamentben úgy gondolták határozottan, hogy nem szabad iránymutatást kidolgozni a szülők számára, mert bizonyos tartalmak blokkolásához vezethet ez. Én szerintem a szülőknek meg kell adni azt az információt, hogy hogyan tudja az ellenőrzést a gyakorlatban megvalósítani tudna minket arról biztosítani, hogy itt nem a Telekom csomag hoz fogunk visszatérni, ahol nem tudtuk biztosítani a szülők számára az ilyen információkat? A származási ország elvét azt mondta, hogy kell anyák tartani, de hát a szolgáltatási irányelvben éppen, hogy a célország szerinti adózás szerepel. Ez a óránkénti 12 százalék vagy 12 perc per óránként erről beszélt. Ezt mondjuk 24 órába össze lehet ömleszteni? Tehát ez azt jelenti, hogy például a nap bizonyos időszakában csak reklámot adnak? Tehát a gyerek leül a tévé elé és csak reklámot néz? Nem hiszem, hogy ezt akarjuk. I understand someone from the committee a bizottság, ha jól értettem, a platformokkal kapcsolatos prezentációt szeretne tartani? De most nem igazán tudom, hogy lesz-e ilyen prezentáció. Mi lenne, ha megkezdenék a kérdés, kérdések megválaszolását az EVMS-sel kapcsolatban? Um, okay. Could you, I could go ahead come back on AVMS? E EVMS. Köszönöm szépen az összes kérdést. Így lehetőségem van arra, hogy bizonyos témákat tisztázzak, mert talán nem fogalmaztam elég egyetemben a bevezetőmben. Első kérdés. Nyitottan egyetemben azt mondják, hogy deregulációt akarnak a reklámok területén. Igen, készítettünk hatástanulmányt, tudjuk, hogy mit javasolunk nem hisszük azt, hogy a mai helyzet bármilyen módon összehasonlítható lenne azzal a helyzettel, ami mondjuk 2007-ben, amilyen a helyzet volt, illetve 2009-es a végrehajtás. Megmondom őszintén, egyáltalán nem olyan a piac, mint akkor volt. És elemeztük a, annak azt a rugalmasságot, vagyis, hogy a nézők ma át akarnak kapcsolni, vagy átkapcsolnak, hogyha túl sok a reklám. Tehát nem arról van szó, hogy mi a közvetítőknek azt mondjuk, hogy legyen maximum 20 perces a reklám, nem? Itt igazából arról van szó, hogy azt mondjuk a közvetítőknek, hogy kezeljék ezt a kérdést, az időzítést és az időbeosztást. Miért gondoljuk azt, hogy a közvetítők nem fognak ezzel visszaélni? Azért, mert a reklám értéke nő, hogyha kevés a reklám. Ez azt jelenti, hogy minél több idője van valakinek, annál alacsonyabb az értéke a reklámnak. Mi azt mondjuk, hogy a közvetítők maguk végezenek gazdasági számításokat, és döntsék el, hogy mennyit akarnak reklámozni. Vagyis egy tagállamban, maga a tagállam úgy gondolja, hogy a piacuk fejlődése még nincs olyan állapotban, tehát itt van ebben a témában egy minimális harmonizációs szabály, akkor tarthatják magukat ezekhez a szabályokhoz, ha szükségesnek tartják. Termékkihelyezés. Nem a kérdések sorrendjében reagálok, úgy látom. Mindegy. Folytatom ezzel a témával. termékkihelyezési téma. Hogyha több az Egyesült Államokban a termékkihelyezés, akkor legyen nálunk is ez. Én nem ezt mondtam, egyáltalán nem ezt mondtam, és az biztos, hogy nem erre gondoltam. A termékkihelyezésre vonatkozó szabályok ma úgy fogalmaznak, hogy egyrészt a product placement, a termékihezés nem lehet túlzott. Másrészt, ha van termékihezés, akkor tájékoztatni kell a nézőt arról, hogy ez történik. Hogyha van egy európai termék, vagy produkció, tudjuk, hogy mit készítünk és milyen termékeket használunk fel, és majd a közvetítő eldönti, hogy ezt a filmet programra tűzi -e, vagy sem. Amikor máshonnan, akármilyen országból jön egy film, hogyha a program produkció szintjén nehezebb, bonyolultabb beavatkozni. Plusz a hatástanulmányunkban azt láttuk, hogy a szabályozó hatóságok különböző módon alkalmazzák a szabályokat. Tehát mit jelent ez, hogy megfelelő mérték? Mi most egyszerűen azt mondjuk, hogy ismerjük el a piaci valóságot, van ilyen lehetőség, product placement, és az átláthatósági elvet követve tájékoztatni kell a nézőt erről. És ez az eredeti javaslatunk. Kiskorúak védelme. Hogy mondtam-e, hogy szabályozni kell ezt? Igenis, meg nem is. Nem, mert a kiskorúak védelme az on-demand és a normál szolgáltatások esetén már létezik erre vonatkozóan egy kötelezettség. Biztosítani kell, hogy a kiskorúak ne láthassanak bizonyos tartalmakat. Ez már a része a jogszabályoknak. Egy új cikket illesztettünk be, ahol ösztönözzük az érvényes jogszabály végrehajtását. Itt azt mondjuk, hogy információt kell adni arról, hogy milyen káros lehet egy program. Ez például azt jelenti, hogyha egy filmben erőszakos cselekmények vannak, szex, drogfogyasztás, stb., akkor előre tájékoztatást kell adni, vagyis a szülő tájékozódhat, és eldöntheti, hogy megengedi a gyereknek azt, hogy ezt megnézze. Természetes, hogy ilyen intézkedéseknél be kell vonni a szülőket. És most visszatérek az előző kérdésre. Hozzáférhetőség a szakadék tekintetében. Az új irányelv, amíg nem kerül elfogadásra, addig a jelenlegi szabályok érvényesek. Tehát itt ebben a témában is, amíg nincs más jogi eszköz EU szinten, addig a korábbi szabályok lesznek érvényesek. Tudjuk, hogy vannak olyan szereplők parlamentben, tanácsban is, akik úgy gondolják, hogy az audiovizuális témában különleges szabályokat kell elérni a hozzáférhetőség tekintetében. A tanács úgy gondolja, hogy horizontális megközelítése van szükség, hogyha a társjogalkotó azt mondja, hogy nem, akkor majd vissza fogunk térni az audiovizuális média szolgáltatások témájához. Platformok. Mit jelent videó megosztó platform? Fontos ez a kérdés, mert ahogy mondtam, itt nem minden platformról van szó. Úgy gondoljuk, hogy az audiovizuális platformoknak vannak speciális aspektusai. Nagyon erős az audiovizuális képek hatása. Ezért erre a szektora vonatkozóan specifikus irányelvet tervezünk, és úgy gondoljuk, hogy az online világban ugyanez érvényesülni fog. Ezért ezeknél a platformoknál azt mondjuk, olyan platformokkal foglalkozunk, amelyeknek a fő célja a vizuális tartalom közvetítése. Ez kizárja azt, azokat a platformokat, amelyeknek nem ez az elsődleges célja. És mindennek ugye a közönséghez kell, hogy legyen kapcsolata, tehát a magán vagy baráti platformok nem tartoznak a hatály alá. És egy fontos dolog, hogyha nincs szerkesztői felelősség, ez volt a kérdés. Egy olyan előírást dolgoztunk ki, hogy valakinek felelnie kell a szervezésért, a közzétételért, tehát így ez megkülönbözteti az egyszerű hostingtól ezt a témát. Hogy, le, hogy történik a számítás? Még ez nem egyértelmű. Vannak olyan tagállamok, amelyeknél, sőt elég sok tagállam, 16 tagállamban már kötelező a katalógus megosztást. A számítás hogy történik? Többféle módon. Van, aki fejezetenként számítja ezt, tehát minden egyes fejezetet egy sorozatban európai terméknek tekintenek, például ez a francia rendszer. Van olyan megoldás, ahol az időt számítják, tehát hogy hány perc. Nincs az EU által előírt rendszer, mert a 13-as cikk most nem ír előjét. Ezt a kérdést kezelni kell. Ezt most elemezzük, és nagyon jól tudjuk, hogy milyen következménye lehet mindennek. Minden esetre ez a két rendszer létezik, vagy részenként, epizódusonként számítják, vagy pedig az idő alapján. és szeretem volna még egy pontosítással élni, mert videó, videó megosztási platformot említettél 20%. A 20%-ot, de nem ér, azt, ott nem érvényes, csak az on-demand szolgáltatásoknál. A reklám. Miért nem foglalkozunk a platformokra vonatkozó rendelkezések között a reklámmal? Két oka van. Az egyik, hogy a probléma alapú megközelítést alkalmaztunk. Ha probléma van, kezeljük de nem akarunk mindent szabályozni, hogyha nem is problémás a kérdés. Amikor meghatározunk, tehát amire már gondoltunk, azok a kiskorúak és a gyűlöletbeszéd. Ma a reklámozásra vonatkozóan van a tisztességes kereskedelmi forgalmazási irányelv. Vannak olyan tagállamok, például Franciaország vagy az Egyesült Királyság, akik az online világban is ezt már alkalmazzák. A bizottság irányelvekkel fog előállni, ebben az is szerepel, hogy az irányelveket az online világban hogy kell alkalmazni. Úgyhogy elvileg léteznek erre vonatkozó jogi eszközök. Következő kérdés. Típusvédelem az on-demand szolgáltatásban. A gyerekek gyerekprogramok leszabályozása az idő alapján nem egyszerű. Az irányelv nem mond pontosan elő, pontos előírás az idő megosztásra. Azt mondja csak, hogy legyenek intézkedések, és sok tagállamban már folyik a vita ezekről az intézkedésekről, például Hollandiában. Elnök, kérem, fogja most már rövidre. Következő kérdés, a kvóták logikája. Nem gondoljuk úgy, hogy az on-demand világban a kvóta a legjobb megoldás, mert mondjuk az európai alkotások lehetnek, képezhetnek 8%-ot, és ezt eltitkoljuk, betesszük egy katalógusba. A lényeg az, hogyha minimálisan sem osztják meg az ilyen tartalmakat, akkor mi fog történni. Ezért írjuk elő ezt a plusz 20%-os kötelezettséget, ez a logikája ennek az előírásnak. A következő nagyon jó kérdés. A platformok saját kritériumokat alkalmaznak a tekintetben, hogy mi káros, vagy mit neveznek gyűlöletbeszédnek. Az elképzelésünk az, hogy a jelenlegi javaslatban az, hogy mi káros, az az irányelvhez kapcsolódik, nem a saját kritériumokkal kapcsol, alapján történik, hanem a irányelve, irányelv szerinti. Yeah, the levy, yeah. Uh, maybe the levy, it's an important... Következő a díj. A célország, erre kérdeztek rá. Mi nem gondoljuk azt, hogy át kell, hogy álljunk a célországi megközelítésre. A, mi úgy gondoljuk, hogy tisztázni kell, hogy bizonyos intézkedések, amelyek egész hasonlóak az adókérdésekhez, ugyanolyan elveket kell, hogy kövessenek, mint az adózás. Ez az elképzelés, ez van, ez a gondolat az elképzelés mögött, és csak erre az intézkedésre vonatkozik a díjakra. Thank you. Thank you very much for your detailed presentation. Now, can I make... Köszönöm ezt a nagyon részletes prezentációt. A bizottsághoz fordulok. Amikor eljönnek hozzánk bemutatni a javaslatot, ez valóban nagyon hasznos, hiszen meg fogjuk nézni még továbbiakban is a szlájdokat. A platformok és az RVMS egyaránt foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Sajnos most nincs több időnk, mert már ötkor eh, kellett eh, volna elkezdeni a koordinátorok ülését, tehát nem tudjuk elkezdeni a platformokról szóló prezentációt. Ehelyett majd megpróbáljuk egy másik ülésen napirendre tűzni a platformokról szóló prezentációt. Nehogy azt gondolja a bizottság, hogy mi nem foglalkozunk a platformokkal, dehogy nem, rengeteget, különösen a platformoknak a védelemmel és a belső piacsal kapcsolatos elemeivel foglalkozunk behatóan és a mi szakbizottságunk és az EBMS is nagyon sok kérdést fog majd feltenni. Tehát örömmel várjuk, hogy majd egy másik alkalommal hallgatunk meg a bizottságtól egy nagyon világos előadást a platformokról. Most elkezdjük a koordinátorok ülését, így kérem azokat, akik nem illetékesek a koordinátorok ülésen hagyják el a termet. Um,